La séance est reprise. Folytatjuk az ülést. Ott folytatjuk a munkát, ahol tegnap este abba hagytuk. Szeretném jelezni, hogy a következő sorrendben fogom a, tárgyalni a témákat, tehát egy per egyes, aztán Special Instruments Transfer to EEAS, ahogy erről tegnap megállapodtunk, aztán négyes tétel, pilot projects on preparatory actions, és a kifizetésekkel fogjuk majd befejezni. Az 1 per 1 kapcsolatban egy pontosítást akar egy képviselő az előadó eladni. Öné a szó. Sí, como decía, tengo un pequeño comentario que... Igen. Köszönöm szépen, egy apró megjegyzést engedjen meg. Egy technikai módosításról szeretnék beszélni. Hát rengeteg módosítás történt a politikai megállapodások alapján. Megváltoztak a számok és a táblázatok is, ami azt jelenti, hogy egy sort nem módosítottak ennek ezek után. A 09 0303-as programban amely az előírázatokkal foglalkozik. Itt túl megyünk azon, amit a bizottság javasol. A 10 milliót kéne szerepeltetni a 6 millió helyette. Ez lett a kompromisszum eredménye az egyá kapcsán kötött kompromisszumnak 090303. Az interoperabilitás támogatása, elősegítése cím alatt van az Európai Digitális Infrastruktúra a téma. Tehát a 6 millió helyén 10 milliós összeg szerepel. Ennyi a módosítás eredménye. Köszönöm. Ez tehát egy korrekció, egy hiba kiigazítása. Kérte a szót, tessék. Uh, oui, monsieur le président. Igen, elnök úr. Tegnap jelentettem, hogy a tegnap délutáni szavazással kapcsolatban nem, nincs semmilyen problémánk, de lehet, hogy ma délelőtt lesz problémánk az egy per alval kapcsolatban és a négyessel kapcsolatban, de ö, szeretném ö, publikusan megköszönni az előadó erőfeszítéseit, illetve a néppárti koordinátorra is ez igaz. Vannak olyan témák, amelyek problémákat okoznak számunkra, és ennek egy részét sikerült megoldani. Ez az egy és a négyes témákra vonatkozik, ott voltak ellenvetéseink, és ezeket sikerült eloszlatni, ezért szeretnék köszönetet mondani. Igen, akkor jól kezdődik ez a mai ülés, de prior. Jó, akkor folytatjuk a szavazást, egy per a. Először is az első blokk Restore DB, DB, ez a bizottsági javaslat volt első körben. Ennek a részleteit az egyes táblázat mellékletként tartalmazza, és akkor most szavazzunk. Aki támogatja, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Ellene? Négyen jelezték az ellenszavazást, úgyhogy elfogadtuk ezt a blokkot. Második blokk következik. Itt ö, olyan intézkedésekre van szó, amelyek a bizottsági javaslaton túlmutatnak. Itt a kettes táblázat, a vonatkozó melléklet, szavazzunk, ki támogatja, köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, négyen vannak ellene. Ezt a blokkot is elfogadtuk. És most a további szavazásokat kell megtennünk, amiket a kompromisszum nem fedett le. 010201 első modosítás 796-os. Az előadó ellenében foglaltak állást, tehát itt ki támogatja ezt a módosítót. Köszönöm, ellene. Ki van ellene? tegyék le a kezüket, tartózkodás, nincs tartózkodás, úgyhogy ezt a módosítást elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozóan az 527-es módosítás, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás, semmit nem látok, hogy tartózkodna, úgyhogy elutasítottuk ezt a módosítót is. 619-es mellett a előadó nem támogatja ezt, kérem jelezze, aki támogatja. Köszönöm. Tegyék le a kezüket ellene. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Elutasítottuk ezt a módosítást. Most a 020201-es sor, 4211-es módosító előadó nem támogatja. Kérem jelezze, hogy ki támogatja. Köszönöm. Ellene Köszönöm. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk a módosítást. 020202-es sor, 755-ös módosítás, 42, és a 4212-es. Nem támogatja az előadó, ki támogatja. Tegyék le kezüket. Ellene. Tegyék le kezüket. Tartózkodás. Elutasítottuk a módosítást. 0403-0101-es sor, 1018-as módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja, köszönöm, ellene, tegyék le a kezüket, tartózkodás, senki, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozóan a 759-es és a 4216-os módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja, Köszönöm, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. 0802 03 es sor, 815-ös és 4273-as módosítók. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene. Köszönöm, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 0802, 03, 02-es sor, 816-os, 42, 74-es módosítók, előadón nem támogatja, mellette, köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 080204-es sor, 859-es és a 4317-es módosítás előadó nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 0803-0102-es sor, 670-es módosító, előadó nem támogatja, ki támogatja Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tartaszkodás nincs, elutasítottuk. 524-es, az előadó nem támogatja, ki támogatja ezt a módosítást? Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tartaszkodás nincs, elutasítottuk. 080401-es sor, 666-os, 874-es módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 0804-0102-es sor, 668-as módosító előadó nem támogatja, ki támogatja Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tartózkodás nincs. Kettő tartózkodás, elutasítottuk. 0904-0302-es sor, 821-es, 4279-es módosító. Az előadó nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 12.03.01-es sor, 357-es módosító, előadó nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm. De tartózkodás nincs, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozóan az 1005-ös módosító, ezt támogatja az előadó, ki támogatja továbbá. Köszönöm. Ellene? Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Nem, elnézés, mondja az elnök, nem. Úgy gondolom elfogadtuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük. Akkor kérem, hogy szavazzanak elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-14 arányban. 15.02.01.01-es sor, 851-es és a 43.09-es módosítók. Nem támogatja az előadó, ki támogatja. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk. 15.02.01.02-es sor, ugyanarra vonatkozóan két módosító, 853-as, 4311-es előadó nem támogatja. Ki támogatja ezt a módosítót? Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás. Hárman tartózkodtak, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozóan 825-ös, 4283-as az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Tegyék le a kezüket. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás ketten. Elutasítottuk. 15.03.01.01-es sor, 8.22-es és 42.80-as módosítók. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Tegyék le a kezüket. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás? Nincs. Elutasítottuk. nulla es sor, 4039-es módosító, előadó nem támogatja, ki támogatja. Tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Mm, egy, kettő, elutasítottuk. 020201-es sor, kettő módosító ugyanarra a témára vonatkozóan, 42.11.75.4, előadó nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozóan 926-os, az előadó támogatja, ki támogatja továbbá. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 386-os, az előadó támogatja. Ki támogatja ezt a módosítót? Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás. Nem látok tartózkodást, elfogadtuk. 0202 es sor, 755-ös és 4212-es módosítók, az előadó nem támogatja, ki támogatja, köszönöm, ellene, tartózkodás, nincs, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 360-as módosító, ezt támogatja az előadó, ki támogatja továbbá. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene hárman tartózkodik, kettő, három, három tartózkodás, elfogadtuk. 0204-0203-as sor. 659-es Módosító az előadó támogatja, ki támogatja. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jelzik nekem, hogy a néppártnál egyel több szavazat jött be. Most akkor lezárom most a szavazást. Rendben. Most már sikerült ezt rendezni. Elutasítottuk 18-16 arányban. 0204-0301-es sor. Első módosító a 660-as. Az előadó támogatja, ki támogatja továbbá. Köszönöm, ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás. Elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 4134-es. Az előadó nem támogatja, ki támogatja. Tegyék le a kezüket. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Nincs, elutasítottuk. 0403-0103-as sor 361-es módosító az előadó támogatja. Ki támogatja továbbá? Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-14 arányban. 0403-0104-es, első módosító 4043, az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene? Köszönöm, tegyék le a kezüket. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 387-es, az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene? hárman voltak ellene, ketten tartózkodnak, elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 40-74-es, az előadó nem támogatja, ki támogatja, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 04030105-ös sor, 41 es módosító, az előadó nem támogatja. Ki van mellette? Köszönöm. Tegyék le a kezüket, ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 0403-0201-es sor, 388-as, az előadott támogatja, ki támogatja. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk a módosított 17-17 arányban. Elnézést, hát igen, 17-17, de emiatt elutasítottuk. 40-73-as módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja? Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tegyék le a kezüket tartózkodás. Ketten elutasítottuk. 0403 0,2 es sor, 364-es módosító, az előadó támogatja, ki támogatja. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20-14 arányban. 0403 03 as sor, 4124-es módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja? Köszönöm, Elene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 365-ös, az előadót támogatja, ki támogatja. Köszönöm, ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás, elfogadtuk. 06 02 01 01 es sor, 472-es és 654-es módosító ugyanarra a témára vonatkozik, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás. Nincs, elutasítottuk. 08 02 02 01 es sor, 40 54 es módosító, az előadó nem támogatja, ki van mellette Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tartózkodás. Nincs, elutasítottuk. 08 02 02 03-as sor, 661-es, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk ugyanerre a sorra vonatkozik a 385-ös, ezt az előadó támogatja. Mellette, köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, tegyék le a kezüket tartózkodás, Kettő. elfogadtuk. 080203-as sor, 368-as módosító, az előadó támogatja. Mellette, köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, Hárman ellenen is tartózkodás, elfogadtuk. 08, 02, 03, 01-es sor, 8 15 ös 42, 73-as módosító, előadó nem támogatja. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás, ketten, elutasított. Ugyanerre a sorra vonatkozik 392-es, az előadó támogatja, mellette Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót 16-15 arányban, és kettő tartózkodás is volt. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 43-40-es. Az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyük le a kezüket ellene. Ketten vannak ellene, tartózkodás nincs. Kettő tartózkodás volt, úgyhogy elfogadtuk a módosítót. 08, 02, 03, 03, 02. A 816-os és a 4274-es az előadó támog- nem támogatja mellette. Köszönöm. Tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Kettő. Elutasítottuk. 08, 02, 03, 03-as sor, 110-es módosító, és egy szóbeli módosító is van itt az előadó részéről. És ezt támogatja az előadó mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, nincs tartózkodás a szóval, szóvali módosítással együtt elfogadtuk a módosítót. 08, 02, 03, 06-os módosító, 369-es mellette van az előadó, mellette köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene köszönöm, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 4399-es, az előadó támogatja mellette Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. Ketten vannak ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 04 es sor, 818-as és 4276-os módosító, az előadó támogatja mellette. Elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-12 arányban. 08-03-01-02-es sor, 670-es módosító, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket tartózkodás. Ketten elutasítottuk. 090302-es sor, 4128-as. Az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 090303-as sor, 264-es módosító, az előadó támogatja. Mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Köszönöm, tartózkodás nincs, elfogadtuk. 0904-es sor, 4055-ös módosító, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. 10.03.01-es sor, 669-es módosító, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. tegyük le a kezüket. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk. 14.03.01-es, 40.46-os módosító. Előadó nem támogatja. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk. 14.03.01 14.04.01-es sor, 41.31-es módosító, előadó nem támogatja mellette, ellene, köszönöm, tegyék le kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 15.02.01.01-es sor, 8.51-es és 43.09-es módosító, az előadó támogatja ezeket, mellette, elektronikusan szavazunk, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-15 arányban. 43-38-as módosító ugyanerre a sorra vonatkozik, előadó támogatja, ki támogatja továbbá. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Köszönöm, tartaszkodás nincs, Elfogadtuk. 15.02.01.02 853-as és 4311-es módosító. Az előadó támogatja. Mellette elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-15 arányban. 15.02.03-as sor, 266-os módosító, az előadó támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodásra. Elfogadtuk. Tizenöt nulla kettő nulla három. 266-os módosító, előadó támogatja, mellette. Erről már szavaztunk. Elnézést, mondja az elnök. Mindjárt ellenőrizzük, hogyha nem haragszanak. Tehát 266-os az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Igen, elfogadtuk. 24.02.01-es sor, 41.29-es módosító, előadó nem támogatja mellette, ellene, köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás, elutasítottuk. 32.04.03.01-es sor, 111-es módosító plusz szóbeli módosítóval, Egyébként ugyanilyen szóbeli módosítót már egyszer elfogadtunk a, ezt a szó, az előadó ezt támogatja mellette. Köszön, köszönöm ellene. Köszönöm, nincs tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor ezt a mm, tételsort lezártuk. Sur les instruments spéciaux, nous avons... speciális témáknál ö, osztott szavazás lesz. 0401 es sor. 7283 as módosító, az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Szót szóval szeretne kérni? Tessék. Uh, oui, monsieur le président. Elnök úr, igen. Kicsit be kell vallanom, hogy meglep az, amit itt most látunk. Ennél a költségvetési soron a bizottsági tervezetben 25 millió volt, és most pedig áttérünk 150 millióra. Ez jelentős módosítás. Én ezt túlzottnak tartom személy szerint, legalábbis az eszköz felhasználási ritmusa tekintetében a múlt években. Ez a módosítás nagyon jelentős összeget tartalmaz. Csodálkoztam, hogy, hogy ilyen jelentős tételben módosítanák, a, módosítanánk a bizottságnak a javaslatát. Előadó. Oh, Először a bizottság, elnézést, hát a bizottságot is meg kéne hallgatni, nem? Rendben, bizottság véleménye. Ki fog felszólalni a bizottság nevében? Köszönöm, elnök úr. A bizottság becslése szerepel a 2015-ös költségvetési tervben, és ez a főigazgatóságnak volt egy prudens és reális becslése, úgyhogy a bizottság továbbra is tartja magát ehhez a saját becsléshez. Köszönöm, elnök úr. Hát ez a vélemény, Lefré úr támogatja gyakorlatilag. Elnök úr, hát ez így igaz, de csodálkoztam, hogy ilyen jellegű növekedés szerepel a javaslatban. Hát nem, ha nem tévedek, akkor volt egy 50 milliós javaslat is, ugye a 25-tel szemben, viszont a 25-ről 155-re a növelés, az 6-szoros emelés, Úgyhogy hát lehet, hogy ez egy bizonyos politikai ok van mögötte, de minden esetre számomra ez meglepetés volt. Igen, hát ez eléggé agályos. Ez azt jelenti, hogy rendkívül módon fog itt növekedni a költség. A jela asszony. Nem nyarja, nem zövél behal. A jela asszony, jön a szó. Csak annyit akartam mondani, hogy valóban szeretnénk, hogy helyreállítsuk a korábbi helyzetet, és biztosítsuk azt, hogy ne kelljen a munkavállalóknak hónapokat várni mi a végrehajtásig. Úgyhogy igazából csak annyit kérünk, ami korábban volt, semmiféle emelést. Bon, je vous rappelle que nous sommes ici. Rendben, akkor szavazni fogunk. Lezárom a vitát. És akkor most a szavazásra tudnak vélemény nyilvánítani. 0401-es sor, 7983 az előadó nem támogatja mellette, tegyék le a kezüket, ellene, köszönöm, tartózkodás, nincs tartózkodás, elutasítottuk, 42-58-as, ugyanolyan, úgyhogy erről nem is kell szavazni, 7401-es, az előadó támogatja mellette, Köszönöm, tegyék le kezüket ellenem. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás. Két, három, négy tartózkodás van. Elfogadtuk. 62 tízes. Nem, az okafogyott. fogyott. mert egy másik a 7401-es elfogadtuk. Akkor 130601-es sor, 8479-es módosító, az előadó nem támogatja mellette. 2-3-an vannak mellette, ellene. Köszönöm, tedik le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 40.02.42-es sorra vonatkozik a 74.02-es az előadó támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm. Nincs tartózkodás. Elfogadtuk a módosítót. A következő oka fogyott. Akkor a megjegyzésekkel kapcsolatban 040401-es sor 62-10-es, amit a, az előadó támogat. Tegyék le a kezüket ellene. Öten voltak ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Akkor így lezártuk a speciális eszközökről a szavazást. A hármastól a tízes szakaszra való átírás. Ezzel kapcsolatban tegnap úgy döntöttünk, hogy elutasítjuk a Szeretne hozzászólni? Zsapri. Köszönöm szépen, elnök úr. A tegnapi kérdésre még tartozom egy válaszsal a kollégáknak nagyon óvatosan fogalmaztunk, valószínűleg időközben már megszületett a teljes megoldás, megállapodás. A költségek, amelyek kizárólag az utazási és költözési költözet, költségek, épületbiztonság és számítástechnika ezt az ERD-be kell, hogy átkerüljön, míg a személyzeti költségek és a többiek azok teljes mértékig a program felelésése a bizottságnál marad. Az utazás hoz való forrásigén, és ez egy kicsit bonyolult, de az akkor is helyi felelősség marad, hiszen az épület, a számítástechnika, az adminisztráció, közigazgatás minden a helyszínen van a 15 költségvetési sorból háromra vezették, csökkentették ezt, ez helyes, és a visszajelzés a tanácstól az az, hogy tulajdonképpen semmit nem akarnak csökkenteni. Ha mégis valamit a terveink vagy elképzeléseink ellenében kellene megval- megvalósítani, és a tanács megpróbálna valamit csökkenteni, akkor még a tanácson belüli tanácskozás során, megbeszélés során a parlamenti parlament nevében egy ellenszavazást jelentenénk be, de tulajdonképpen mindent tisztáztunk, a tanács nem szeretne semmit sem csökkenteni, egyszerűen csak az administratív költségeket vezette egybe, egy áttekinthetőbb, egyszerűbb, kezelhetőbb struktúrába. A program maga nem változik, a bizottság vezeti a programot, és a személy az alkalmazottak számára sem változik semmi. Ja, donc euh, on maintient l'avis défavorable. Az előadó nem támogatja, ugye? Akkor szavazásra bocsátom ezt a transferre vonatkozó módosítást, amit az előadó nem támogat? Nem, most már támogat. Akkor az előadó támogatja. Most kérdezem, hogy ki támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene nincs senki, ellene nincs tartózkodás. Akkor a döntés megszületett. Most átérünk a négyes rubrikára. És ennél a témánál először is egy módosító blokkról kell, tömbről kell szavaznunk, amely a visszateszi arra szintre a tételeket, ahogy a bizottság a költségvetési tervezetében tartalmazta. Ez a hetes táblázatban mellékletként szerepel elnézést. Ezek a tételek a bizottsági sor alatt eh, szerepelnek, az előadó támogatja, módosított mellette. Köszönöm, ellene. Nincs, de van ellene valaki tartózkodás. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. Következő tömb, ami szintén a bizottsági javaslatot kívánja helyreállítani. Nyolcas táblázat, előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Öten vannak ellen, elfogadtuk. A harmadik ilyen al blokk, ami a bizottság javaslat fölött kívánja meghatározni a szintet. Ez a 9-es táblázatban szerepel, az előadó támogatja Köszönöm, Elena. Köszönöm. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. Most uh, folytatjuk a azokkal a módosítókkal, amelyeket a kompromisszus módosító indítványok nem fednek le a 010302-es sorra négy módosító vonatkozik, 797, 779, 780, 773 itt egyben tudunk szavazni, tehát 797-es, 779, 780, 773 egy másik megfelelője is, mert egyformák, akkor most itt egyben szavazunk. Aki ezeket támogatja, kérem jelezze, az előadó nem támogatja ezeket a módosítókat, akkor kérem, hogy a mellette szavazzunk most. Köszönöm, ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs. Ezt a négy módosítót elutasítottuk. 19.03.01.05-ös sor, 877-es módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellenem. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 21.03.01.04-es sor, 80.17-es és a 42.90-es módosító ugyanazt tartalmazzák, az előadó nem támogatja. Mellette Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás. Nincs. Elutasítottuk. 21.07.01-es sor. 540-es módosító. Az előadó nem támogatja. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket. Tartózkodás. Elutasítottuk. 23.02.02-es sor. 79-73-as és 42-48-as módosítók. Az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs, elutasítottuk. Most jönnek a megjegyzések. Úgy tűnik, hogy itt egyben tudunk szavazni. Itt a táblázatban szerepelnek a számok 4337, 4336, 4335, 4334, 4333, 4332, 4331, 30, 22, 28, 27, 26, 25, 24, 23, persze különböző sorokra vonatkozik ez, minden esetre az előadó támogatja ezeket, úgyhogy most egyben szavazunk ezekről mellette. Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. Ketten vannak ellene. Akkor ezeket a módosítókat elfogadtuk így egyben. Most tovább folytatjuk a, mell- a megjegyzésekre vonatkozó szavazást külön. 0504-010403-as sor, 4137-es módosító. Az előadó nem támogatja. Ki támogatja? Senki ellene. Köszönöm, tartozkodás nincs, elutasítottuk. 13.05.60.01-es sor, a 170-es módosítóról szavazunk, az előadott támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene ellene senki, tartózkodás sincs, elfogadtuk. 19.02.02-es sor, 374-es módosító, az előadó támogatja mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Ketten tartózkodtak, elfogadtuk. 19.03.01.04-es sor, 773-as módosító mellett, az előadó nem támogatja elnézést, mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Nincs. Elutasítottuk. 19.03.01.05-ös sor, 877-es módosító, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk ezt a módosítást. 19.03.01.06-osról 176-os módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja. Elektronikusan szavazzunk, kérem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-11 arányban három tartózkodás is volt. 19 03 01 07-es sor. 157-es módosítom. az előadó támogatja. 157-es 43-43-as módosítóról van szó, előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. És nincs tartózkodás. Ketten, hárman. Elfogadtuk. 20.02.01-es sor, 30.24-es módosító, az előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. Köszönöm. Tartózkodás nincs. Elfogadtuk. Még mindig a megjegyzéseknél tartunk. Külön szavazása 21.02.01-es sor, 345-ös módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja. Elektronikusan szavazzunk, kérem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-16 arányban elfogadtuk. 21.02.04-es sor, 33 as módosítás. Az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 173-as, az előadó ezt támogatja mellette. Köszönöm, ellene egy szavazat van ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. 21.02.07.01-es sor, 307-es módosító, az előadó nem támogatja, mellette. Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök. Elutasítottuk a 307-est. 21.02.08-as sor, 648-as és 377-es módosító előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene, 2-3 ellenszavazat, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 21.02.08.01-es sor, 378-as módosító előadó támogatja mellette, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 arányban elfogadtuk, és három tartózkodás is volt. 2102-5104-es sor, 4048, az előadó nem támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. 21030203-as sor, 180-as és 634-es azonos módosító, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene Köszönöm. Tartózkodás nincs. Elutasítottuk. 175-ös előadó támogatja. Ki van mellette? Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. Hárman vannak ellene. Tartózkodás 2-1. Elfogadtuk ezt a módosítást. 21.04.01-es sor, 174-es módosító, az előadó támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Senki, tartozkodás sincs, elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 614-es, illetve 379-es módosító. Előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le kezüket ellene hárman, tartózkodás kettő, elfogadtuk. 21.08.02-es sor, 323-as módosító, előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le kezüket ellene. Négyen vannak ellene, elfogadtuk. 22.02.03.01-es sor, 40.62-es módosító, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Egy, kettő. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Jó, rendben. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-15 arányban. 22.03.01-es sor, az első módosító a 10 es az előadó támogatja mellette. Köszönöm. Tegyék le a kezüket ellene. Kettem. Tartózkodás. Nincs elfogadtuk. Ugyanerre a sorra vonatkozik a 172-es, illetve 4186-os és a 728-as módosító egy ö, szóbeli módosítóval and increase by 300,000 euros Igen, tehát ezt akarja törölni a szóbeli módosító, amit angolul idéztem. Akkor szavazásra bocsátom mindezt, ezt az előadó támogatja. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, Ta- tartózkodás nincs, elfogadtuk. 23.01.06.01-es sor, 40.47-es, előadó nem támogatja, ki támogatja ezt a módosítót? Senki? Hát akkor gondolom sokan lesznek ellene. Ki van ellene? Köszönöm, tegyék le kezüket tartózkodásra. Nincs, elutasítottuk. Akkor a négyes rubrikát lezártuk. És most következik a Pilot Projects and Preparatory Actions. Az előadó szeretne egy megjegyzéssel élni, nem? Igen. Conseguir hacer un cuadro con proyectos piloto y acciones preparatorias intentando atender. Nos, az előkészítő lépések táblázatát megpróbáltuk kategóriákra, mintaprojektekre bontani, és a szakbizottságokban, az, a külön bizottságokban valószínűleg a legnehezebb feladat lesz ugyanezt megcsinálni. Tehát az egyik legnehezebb feladat a költségvetés végrehajtása, és most végre megvan a végleges táblázat, és nagyon sajnáljuk, hogy nincs még több mintaprojekt, és még több előkészítő lépés, amire pedig javaslatot tettünk. A, szeretük volna ezt is bevenni a táblázatba, de természetesen a kiadásokra vonatkozóan megvan a felső határérték. Donc un vote euh, global. Akkor itt egyben szavazunk. Itt ez egy kompromisszumos javaslat. Igen. Specificación. Még egy pontosítást szeretnék tenni. Teniendo en cuenta el, el voto que hemos tenido sobre la... A szavazás, amelyet a forrását ruházásoknál a külügyi szolgálattal végeztünk, azok lehetővé tették, hogy 500 ezer eurót megtakarítsunk. Ezt pedig a a 1 ába tudnánk berakni egy mintaprojekt számára, a társadalom a szociális biztonság számára, az az 1A alá kerülne, kerülhetne logikus módon, azért, mert az, a, korábban a hármasban volt. Most viszont, mint mondtam, ez az 500 ezer az egy A-ban rendelkezésre állhat, úgyhogy jó lenne ide az átcsoportosítást megvalósítani. Akkor ezt a módosítást is tartalmaz a kompromisszumos javaslat. De prior. Elnézést, elnök úr, nem értettem jól. Az előadó meg tudná ismételni a javaslatát, mert nem figyeltem oda eléggé. Oui, tout à Igen. A transferekről már szavaztunk. Ezek a hármasból, a external extra service-ről szólt, itt megmaradt 500 ezer, és akkor itt miatt tudjuk áttenni a hármasba az egy per a a pilot projektekre ezt az összeget. clair pour chaque... Akkor ez mindenki számára egyértelmű, és itt egyben tudunk szavazni, tehát szavazásra bocsátom, ki támogatja, ezt a kompromisszumos javaslatot. Kérem, emeljük fel a kezüket. Köszönöm, ellene. Ketten. Nem, hatan vannak ellene. Elfogadtuk. Eh bien, nous allons pouvoir passer. Akkor most átérhetünk a többi szekcióra, és Olmayer asszonynak szeretném megadni a szót, hogy az utolsó pontosításokat még a módosítókkal kapcsolatban közölje. Nagyon gyorsan szeretnék reagálni, elnök úr, tegnaphoz képest semmi sem változott tulajdonképpen az adatoknál, csak röviden szeretnék kitérni erre a tanács költségvetésében ha megnézzük, hogy milyen pozíciót foglalt el a tanács, három szavazást kell megejtenünk a voting a szavazó listán a batch szó szerepel, ez nem batch kérelem, hanem EFD indítvány, ami a listánkon szerepel, ha már kérdezték, hogy miért utasítunk el batch indítványokat, de ezek nem azok, ezek EFD indítványok, tehát előtte semmiféle szavazást nem csináltunk a takarításról, hanem a büró módosító levelére hivatkozunk, tulajdonképpen más változás itt nincs. Merci, Madame le rapporteur. Köszönöm az előadónak, úgyhogy megkezdjük a szavazást. Az első szavazás a költségvetési szövegek visszaillesztésére vonatkozik, amit a bizottság javasolt annak a helyreállítására. Ki támogatja, kérem emelje fel a kezét. Merci, baissez les mains. Köszönöm, ellene. akkor támogattuk. Nous avons maintenant un amendement oral qui nous est... Egy szóbeli módosító következik az előadó részéről. A 403-as sorra vonatkozik, illetve a 401-esre, a 403 nál egy 3 milliós összegről van szó, és a 101-es sornál 3 millió, tehát a pluszok és a mínuszok kiegyen súlyozásáról van szó. Ki támogatja ezt a módosítást? Je vous remercie. Baissez les mains, avis contraire. Köszönöm, Elena. Tegyék le a kezüket tartózkodás nincs, ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. 25-9 ellenében megszavaztuk. Nous avons maintenant... Most következik egy levél, módosító, korrigáció, korrekciós levél a parlament vezetőségétől. Itt vannak a részletek, az előadó támogatja mindezt, ki van mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene Hatan vannak ellene. Ezt a korrekciós levelet elfogadtuk. És most külön szavazások következnek. Az ezeres sor. 80-19-es és 42-93-as módosítók egyformák. Az előadó ezeket nem támogatja. Ki támogatja? Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket, tartózkodás. Elutasítottuk. 106-os sor, 1006-os sor, 80-20-as és 42-94-es módosítók, ugyanaz a témájuk. Az előadó nem támogatja ezeket mellette. Köszönöm, ellene Köszönöm, tartózkodás elutasítottuk. 1200-as sor, 80-21 és 42-95-ös módosítók. Az előadó ezeket nem támogatja. Mellette Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Elutasítottuk. 1402-es, os módosítók, az előadó nem támogatja ezeket, mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Köszönöm, tartózkodás. Nem látok ilyet, elutasítottuk. 21.05-ös sor, 8392 es módosító, az előadó nem támogatja. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tegyék le a kezüket, tartózkodás nincs. Elutasítottuk a 400-as sor. A 894-es módosító mellette Hárman vannak mellette, ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene. Tartózkodás. Nincs, elutasítottuk. 400-as sor. 894-es módosító. Ezt az előadó nem támogatja, mellette ellene. Pardonnez-moi, il est repoussé. Igen, ezt már elutasítottuk, úgyhogy így lezártuk az európai parlamenti témákat, és most jön a tanács kettes szekció. 2010-es sor. Oui. Ligne 2010, ligne 2200, ligne 2202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 Köszönöm. Tartózkodás nincs. Ezeket elutasítottuk. Nous en venons à la Cour de Justice, section... Most jön a bíróság, Európai Bíróság, négyes szekció. D'abord le, le compromis. Egyes kompromisszum 12 plusz helyre vonatkozik az előadót támogatja természetesen. Aki támogatja ezt a javaslatot, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm. Ellene. Tartozkodik. Köszönöm. Hárman tartozkodtak. Elfogadtuk. jobb szintű lesz így a verseny, az egységes piacot fogja ez a növekedést és a foglalkoztatást szolgálni. B kompromisszumra áttérünk. Kilenc bíró a bíróság számára. Az előadó támogatja. Ki támogatja? Köszönöm, tegyék le a kezüket ellene ellenem. Akkor megszavaztuk. Most jönnek a megjegyzések. 14.06-os sorra vonatkozik a 22.03-as módosító, amit az előadó támogat. Ki támogatja? Köszönöm, ellene. Nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat, de egy-kettő tartózkodás van. Elfogadtuk azt módosítást. Hatos szakasz, EESC, külügyi szolgálat, együttműködési megállapodás az Európai Parlamenttel. Van egy kompromisszumos módosító, és így egyben szavazunk, az előadó támogatja. Szavazásra bocsátom, mellette. Köszönöm, tegyék le ezeket ellene. Megszavaztuk. Most az előadó javaslata következik a hetes szakaszra vonatkozóan. Itt is van egy kompromisszumos módosító javaslat. Ezt támogatja természetesen az előadó. Mellette köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene megszavaztuk. Most a külön szavazatok következnek. 1004-es sor, 7600-as módosító, előadó támogatja mellette. Levez les si vous êtes favorable à cette... Ellene. Köszönöm, tegyék le a kezüket. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megszavaztuk. 22-12 arányban. 264-es sor, 2503-as módosító. Az előadó támogatja mellette. Köszönöm, tegyék le a kezüket, ellene. Elektronikusan szavazó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-12 arányban megszavaztuk S7-es és S1-es sor, 40-36-os módosító. Autres qui est identique et qui font l'objet ugyanaz a szám szerepel kétszer, minden esetre az előadó nem támogatja, kérem szavazzunk róla, aki támogatja. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tízes szakasz következik, külügyi szolgálat. Három módosítóról szavazunk. A 3001-es, 3003-as, 3004-es sorokra vonatkoznak. 2809-es, 2810-es, 2811-es módosítók. Egyben szavazunk. Az előadó támogatja, ki támogatja továbbá. Köszönöm, tegyék fel a kezüket ellene. Köszönöm. Tartózkodás nincs. Hmm, meg elfogadtuk ezeket. Eh bien, nous en avons terminé. Ezzel Eh, ezekkel a szakaszokkal külön foglalkoztunk és elfogadtuk. Most pedig nézzük meg a kifizetéseket. Nos, ezzel kapcsolatban több szavazás van, blokkosítva tömbben szavazunk. Az első Először is a bizottság javaslatáról van szó. Az előadó támogatja, megkezdem a szavazást, ki támogatja az első blokkot. Köszönöm. Ellene. Öt ellenszavazat tartózkodás nincsen. De mégis. Dupré úr. Uh, oui, monsieur le président, avant le vote igen, elnök úr. Mielőtt a kettes és hármas blokkról szavaznánk, ugye azt mondtuk, hogy az egyes blokknál nem vetünk fel semmiféle kifogást, de szeretném azért egyértelművé tenni azt, hogy a meghatalmazások nem voltak olyan magasok, mint ahogy szerettük volna, de hát mégis szolidaritás alapján meg fogjuk szavazni a kötelezettségvállalási előreirányzat ellenére is. A kifogásomat azonban szeretném rögzíteni, nem tudom, hogy itt van-e most a helye annak, hogy ezt a teljes marzsot alkalmazok, szavazzuk. Most elköltsük most a hármas blokkról természetesen fogunk szavazni, az egész frakciót támogatja, de továbbra is az a véleményem, hogy valami nem sikerült ennél a, a résznél, és a támogatásunkat azonban a frakció nevében megadhatom. Köszönöm. Nos, ezzel látjuk azt is, hogy mindenki talán az állásfoglalásnál már feladhatja a korábbi kellemetlen érzéseit, biztos, hogy kell megoldást találjunk, és meg is fogjuk találni. Már most hadd mondjam el azt, hogy én mindenképpen kiállok majd ezért, tehát szavazzunk, Köszönöm. Öten szavaztak ellene. Ezzel elfogadtuk. Most jön a hármas blokk. Itt eh, a kifizetési előirányzatokról szavazunk, ezek egy kicsit magasabbak, mint a bizottsági javaslatban. Igen szavazat? Nem? öten vannak ellene. Ezzel ezt a három blokkot elfogadtuk. Ez tulajdonképpen megfelelő tárgyalási alap. Nézzük most a külön szavazatok. A 40-26-0 az előadó ellenzéki támogatja. Ki van ellene? tartózkodás elutasítva. 040261 2014-2020-as módosítók előadó ellene, ki támogatja önök közül? Egy ellene, köszönöm. Tartózkodás? Nincs. Akkor ezt elutasítottuk. 040262 a 2014-2020-as időszakra az előadó ellenzi, ki támogatja, ki van, köszönöm, ki van ellene. Köszönöm, ezzel elutasítottuk. Jó, ezzel le is zártuk A, van egy napirendi pontunk, amely szerint holnap el, estig is itt ülhetnénk, de Szabál asszony, Gádia Zabál, Rubiál asszony és mások is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ilyen gyorsan minden lezáruljon. Szeretném nekik és Monikának a titkárságról is köszönni a kiváló munkát. Ezzel tulajdonképpen újként is a bizottságban köszönetet mondok. Én is köszönöm, elnök úr, rövid lehetek, minél többet elgondolkozhatunk majd arról, amiről most szavaztunk, de szeretnék én is minden jót kívánni a szakbizottságnak. Egy olyan tárgyalási javaslatunk van ezzel, amely nyit a tanács felé, és Látnunk kell azt is, hogy mi az, amiről már szavaztunk, a saját álláspontunk eh, azért egyértelmű. A prioritásainkat figyelembe veszi, úgyhogy szeretnék én is minden koordinátornak, előadónak köszönetet mondani az eddigi munkáért. Rengeteg módosító indítvány érkezetben nagyon bonyolult volt, és a prioritások meghatározása sem olyan egyszerű ilyenkor. Az árnyék előadók és a koordinátorok nagyon sokat dolgoztak. Szeretnék a titkárságnak is köszönetet mondani, mert nagyon bonyolult munkát végeztek ha mindent az utolsó negyed órában kell eh, módosítani azért, mert másként határoztunk a szavazólistákat, ez alapján módosítani kell. Tehát rengeteg munka volt, de köszönöm szépen. Monikának, Holgernek is köszönjük mindannyiuknak, akik közreműködtek. Hiszen pontosan ez az, ami az Európai Unió érdekét szolgálja. Ez mindannyiunk célja. Köszönöm szépen. Eh bien, ces votes, euh, qui sont le fruit d'un travail considérable. Nos, euh, ez a szavazás egy igen átfogó munka eredményét tükrözi, kiváló volt. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a, a, az egyes szakaszok előadóinak és Holmájer asszonynak, hiszen kiváló munkát végeztek, külön-külön is és együtt is. Ez az eredmény azt hiszem magasra tette a tárgyalások számára a mércét. Majd meglátjuk, hogy a tanács és a bizottság hogyan tud ehhez alkalmazni, de a meghatalmazásokkal kapcsolatos problémát mégiscsak meg kell oldjuk, hiszen vannak olyan régiók, vannak olyan szövetségek, kutatóközpontok, akik nem kapják időben meg a támogatásokat, szóval ez a fajta kifizetési előirányzat gyakorlat elfogadhatatlan, erre megoldást kell találni. Ami a szavazásokat illeti, nos, ezek megmutatták, hogy tudjuk, hogyan szabályozhatók ezek a kérdések, de természetesen további mozgástérre van szükség. A bizottság, az új bizottság, amely összeáll, nem garantáltatja, hogy 300 milliárdos beruházás időben jöjjön, de hát a, a forrásokra már most szükség van abszolút égetően fontos, hogy ezeket a forrásokat időben megkapjuk. Ezért is szavaztunk így. Nagyon magasok az elvárások, és ezért kompromisszumot kell a tanácssal kötnünk. Ami az AC-t illeti, nos, itt a felzárkóztatáson dolgozni kell még. Viszont most Ma délutánra is terveztünk egy ülést, sőt, még holnapra is adott esetben, de így részt vehetünk a biztosok meghallgatásain. És felkészülhetünk Zsadeva asszony való találkozásra 13 óra 30-kor csütörtökön lesz a vele való találkozó. Ha nincs további megbeszélés, lezárom az ülést. Köszönöm.